prostu tego dzisiaj 10 sekund w Kazachstanie chciałbym powiedzieć, dobrze? Please sit Dear colleagues, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Kérem foglaljanak helyet. Dear friends, if I could ask you... Kedves barátaim, kérem Önöket, hogy amilyen gyorsan csak lehetséges, foglalják el helyeiket. asszony megy, igen. Uh, Kedves barátaim, egy perc múlva megkezdjük az ülést. Foglaljanak helyet. Sose lesz olyan gyors. Hűha. Megnyitom az ülést, és